hogy az eurozónának és ezáltal az egész egységes piacnak a stabilitását biztosítani tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy módosító indítványt kaptam, ehhez holnap lesz a szavazás, most pedig rátérhetünk a következő napi rendi pontra, amely David Martin jelentése néhány államnak a kedvezményezetek listájáról a törlésére vonatkozik a jelentés, és már is megadom a szót négy percben David Martinnak. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, az EU történetileg kialakulva egyoldalú eh, kedvezményekben részesíti az AKC országokat. Ez egy kihívás a WTO számára, és 2007-ben a WTO tulajdonképpen megengedte nekünk, hogy továbbra is biztosítsuk ezeket az egyoldalú kedvezményeket. Ez azonban lejárt volna, hogyha aláírták volna az összes gazdasági együttműködési megállapodást, de ezeket nem írták alá, és ezért a 15-20-28 per 2007-es tanácsi rendelet módosításával kell megváltoztatni a 36 AKC országnak jutatott kedvezményeket, a vámmentes piacra jutás és más kedvezményeket. Az EU most azt javasolja, a bizottság azt javasolta, hogy 2014. január 1-ével töröljék a megállapodás még nem ratifikáló országokat a kedvezményezetek listájáról. Az igaz, hogy egy átmeneti megoldásról volt eddig csak szó, és most végleges megoldást kell találni. A többi fejlődő országok, az akc kívüli fejlődő országok szempontjából is fair lenne hogy ezek is megkapják a kedvezményeket. Ugyanakkor azonban ezt a javaslatot a jelenlegi gazdasági partnerségi megállapodásokról folyó tárgyalások kontextusában kell látnunk nem szabad olyan képzetet keltenünk, hogy rákényszerítünk afrikai országokat, EPÁK, ilyen gazdasági partnerségi megállapodások aláírására, anélkül, hogy alapos megfontolással jártunk volna el. Ezért azt javaslom, hogy 2016. január 1-et adjunk meg határidőknek, ez világosá teszi, hogy a kedvezmények lejárhatnak, de ugyanakkor lehetővé teszi a tárgyalások lezárását, a meghosszabbított határidő. A vita során többen azt mondták nekem, több kollega azt mondta, hogy ez megint csak ugye a határidő kiterjesztéséről van szó, de ez nem így van, kedves kollégák. Ez most az első javaslat tulajdonképpen egy határidőre vonatkozó javaslat, és ez sincs kőbe vésve, hiszen a, csak a bizottság javaslatával lehetne megváltoztatni ezt a határidőt a parlament és a tanács egyetértésével, és nagyon valószínűtlen, hogy a bizottság egy ilyen javaslatot terjeszten elő. A bizottság úgy gondolja, hogy a 2014-es határidő az EPA tárgyalásoknak egy lökést adna. De én miután beszéltem nagyon sok érintett ország képviselőivel, Kétlem, hogy ez így lenne. A legtöbb kollega 2014-et észszerűtlen határidőnek tartja. Hogyha 2014-et szavazzuk meg, akkor 17 országot gyakorlatilag kizárunk a rendszerből. Ők nem lesznek képesek betartani a 2014-es határidőt. Ezzel szemben 2016 egy elég szigorú, de elérhető határidő. Tehát szervezési, politikai megfontolás megfontolásokból és gazdasági megfontolásokból is úgy gondolom, hogy a 2016 megvalósítható, elérhető határidő, és szerintem most még meg tudjuk győzni a bizottságot arról, hogy ez egy jó eh, célkitűzés. Eh, az a célkitűzésük, hogy egy végleges határidőt adjanak a kedvezményezetteknek, az helyes, de eh, mi egy hosszabb időt szeretnénk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És most de Hucht biztosnak adom meg a szót, hogy a bizottság részéről válaszoljunk. Köszönöm szépen, elnökük, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Önök közül többen olyan híreket kaptak, hogy az Európai Unió megnehezíti a fejlődő országok dolgát, illetve hogy már a megállapodás közelébe jutottunk, de arról nem hallottak, hogy egészen a 90-es évek végéig az Ákácsi országoknak az EU speciális unilaterális vámpreferenciát biztos, biztosított. A Genfben azonban a többi kereskedelmi partnerunk ez alapján megtámadott bennünket. A WTO szabályok azt mondják, hogy a preferenciák nem tesz, nem tehetnek különbséget az azonos helyzetben lévő gazdasági országok között, ha csak nem kapunk kivételt, amelyet legutoljára 2007 ben kaptunk. Erben az időben a WTO szabályokhoz kellett igazodnunk. 2000-ben az EU és az Alkácsi országok aláírták az a, a kotonói megállapodást, melynek célja az volt, hogy a kereskedelmi kapcsolatokat modernizálják. Ne felejtsük el, hogy egész addig ezek a nagyon nagyvonalú preferenciák sem tudták az alkácsi exportokat növelni Európába. 1967 és 1999 között az AKC um, import részesedése 7,7-ről 2,2%-ra esett vissza. Így a kotonói megállapodásban, különösen a 16-os cikkben megállapodtunk abban, hogy új WTO kompatibilis szabályokat fogadunk el. A rossz tapasztalataink voltak az unilaterális vámpreferenciákkal, de ugyanakkor ez megfelelt a korpolitikai igényének. A nemzetközi közösség végezetül végre megértette addigra, hogy a fejlesztési politikák, amelyek nem a jó kormányzást támogatják, nem fenntarthatóak. Az EU kereskedelmi politikájának ezt figyelembe kellett vennie, mondtam már korábban, de megismétlem, a bilaterális kereskedelmi kapcsolatok politikai értéke abban rejlik, hogy olyan intézmények jönnek létre, amelyek a kereskedelmi elkötelezettségek megvalósítását szolgálják. A potenciál ugyanakkor a rossz kormányzás lehetőségét ki kell zárni. Éppen ezért el szeretném magyarázni még egyszer, hogy miről is szól ez a szabályozás. 2007-ben Eddigre ugye már az IPA tárgyalásokat az alkácsi országok mintegy felével lezártuk, tehát 2007-re az EU jó hiedelemből IPA partnereinknek egy piaci hozzáférés szabályozást biztosított vám és kvótamentes alapon. Úgy gondoltuk, hogy az IPA partnereink egy vagy két éven belül elkötelezik, eleget tesznek kötelezettségeiknek, és ratifikálják a megállapodást. A legtöbb IPA partner így tett, de 18 múlt évig ezt nem tette meg. De néhány hónappal később Zimbabwe is ratifikált az átmeneti IPA-ját. Kilenc ország, amelyek a legkevésbé fejlett országok, továbbra is vámmentes státust kapnak, hiszen erre jogosultak a mindent a fegyverek kivételével szabályozáson, szabályozás keretein belül. Ilyen módon tehát csak nyolc országra vonatkozik az a javaslat, amelyről ma tárgyalunk. Hogy még világosabban fogalmazok, Botswana, Kamerun, Fiji, Gána, Namíbia, Szvázi föld és Elefántcsontpart ezek az országok azon kell gondolkoznunk, hogy miért van szüksége ennek a nyolc országnak akkor, arra, hogy igazításokat végrehajtson, amikor 87 ország a 2011-es GSP javaslatot kevesebb mint három év alatt megvalósította. Az IPák szélesebb kérdését kell figyelembe venni, és az IPA régiókkal Ugyanakkor tisztázni kell a kérdéseket, mondjuk a kelet-afrikai és a nyugat-afrikai IPA partnereinkkel, valamint a dél-afrikai fejlesztési közösséggel, a SZADEK-kel kell tisztáznunk a kapcsolatainkat. 2007-ben befejeztük a tárgyalásokat Pápó új Guineával, négy kelet- és dél-afrikai országgal és a karibi térség országaival. Ezek közül nem egy még mindig átfogó regionális megállapodások tárgyalását folytatja. Nos, ez a megállapodás a múltba vezet vissza, hiszen 2007 végére az IPÁK létrejöttek, és itt most nem az átfogó ipákról való tárgyalásról van szó, amely alapján a kibővített, eltolt határidőt legitimálni lehetne. Nem, most a múltról beszélünk, nem a jövőről. Hogyha tehát azok, akik a státuszkot nem akarják megváltoztatni, ellenkeznek, akkor fel kell tennem egy kérdést. Nem ö, hagyunk egy cserben egy ígéretes vállalkozói osztályt ezekben az ákácsi országokban a határidő megváltoztatásával. A kenyai, nemújbiai vagy elefántcsontparti üzletember, aki egy jó rést talál a piacon, miért fizesse még a következő kettő, négy vagy akár hét éven keresztül importvámokat? hogyan nőjen a vállalkozása, hogyha az input drága. Hogyan lehet új munkahelyeket teremteni, és miért tekintünk az AKC térségre úgy, hogy sem, voltak éppen semmi más nem várunk tőlük, mint mezőgazdasági terményeket. Gyakran a jó szándék a jót öli meg. Amikor um, jelöltnek, jelöltek a biztosi pozícióra 2010-ben a parlament előtt, amellett tettem, köteleztem el magamat, hogy a, támogassam ezt a kereskedelmi rendszert, és időközben az IPA tárgyalásokat VTO kompatibilissá lehetett tenni. Biztosként kötelez annak az EU jogszabályok is ezen oknál fogva, illetve azon meggyőződésem okánál fogva, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások jobban szolgálják a szegény országokat, támogatom a bizottság megközelítését, hogy 2014. január 1-től a liberális piaci hozzáférést biztosítsuk ezen országok számára, és remélem, hogy a parlamentet is meg tudom erről győzni. Köszönöm, biztos úr, és most pedig a frakciók fel, nevében szólalnak fel, először Fielner képviselő a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Hogyha van valami lényege ennek a vitának, akkor a kezdetnél kell kezdenünk, és a, az egésznek a hátterét megnézni. Miért is vagyunk ott, itt? Azért, mert a nyugat-indiákkal, Izlanddal, a csendes óceáni régióval a gazdasági megállapodásainkat nem egyenlőnek, egyenlőtlennek ítéltük meg. Ezért kezdtünk el gazdasági partnerségi megállapodásokat végig tárgyalni és megkötni. De hát hosszú időbe tellett ez, elfogadhatatlanul hosszú időbe. Mindannyiunknak érdeke lenne, hogy ezek a megállapodások a lehető leghamarabb hatályba lépjenek, hiszen csak akkor tudunk tényleg segíteni abban, hogy jobb kormányzást, több beruházást érjünk el ezekben a szegény országokban. Az egyetlen értelme annak, hogyha ezeket a kereskedelmi preferenciákat használjuk, az az, hogy megpróbáljuk áthidalni a régi illegális megállapodások és az új gazdasági partnerségi megállapodások közötti szakadékot. Ezek eléggé önkényesek egyébként. Az egész vita arról szól, hogy mennyi időig, időbe fog ez az önkényes döntés tartani. Van, aki azt mondja, hogy 2016-ig, van, aki 2017-ig akarja, hogy érvényben legyen ez az önkényes döntés, de nekem úgy tűnik, hogy hát azt mondják, hogy bármikor, de hát csak nem most. De most már több mint 12 éve kezdődtek meg ezek a tárgyalások, és ez azért történt, mert felismertük, hogy az AKC országok közé és az, ez, ezek az AKC megállapodások által lefedett országok közé nem tartozó szegény országokkal igazságtalan kereskedelmi szerződéseink voltak. Ezért volt szükség ezekre a megállapodásokra. De hát legyünk igazságosak. A gazdasági partnerségi megállapodásokat csak akkor tudjuk megkötni, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy ezek az átmeneti intézkedések nem válnak állandóvá. És mi lesz azokkal a szegény országokkal, amelyek tőkét szeretnének? Az ideiglenes megoldásoknak véget kell vetni, a néppárt ezért támogatja a bizottság javaslatát. Meg kellene próbálnunk gyorsan megállapodni az első olvasatban, hogy a lehető leghamarabb meglegyenek a szabályok, amelyekkel tudunk utána lapozni. Szavazzunk tehát erről, és bizonyosodjunk meg róla, hogy az utolsó olvasatot minél hamarabb elfogadja a tanás. Ez csak egy dátum, de a dátum nagyon sokat jelent ebben az esetben. Meg kell, hogy állapodjunk tehát, és kérem a jelentéstevőt, hogy gondolja végig, nem kéne el tovább tárgyalnunk a tanácssal erről. Thank you very much, and just after the first speaker... Köszönöm szépen, és egy kék kártyát tettek fel, egy kérdést szeretnék a úr Felner úrnak feltenni. Készen áll válaszolni erre a kérdésre? Igen, persze, tudom, hogy készen áll rá. Kemal úr, parancsoljon. Köszönöm. Megkérdezhetném Felner úrtól, aki felségről, tisztességességről beszélt, hogy olyan felre, hogy arra kényszerítsük az ország, azokat az országokat, amelyek úgy döntöttek, hogy nem akarnak részt venni a gazdasági megállapodás, együttműködési megállapodásokban, neki nem akarnak semmilyen kényszerítést. Velük szemben is tisztességes ez hiszen ők nem akarják aláírni az epákat. Ön szerint ez méltányos eljárás lenne így? Parancsoljon válaszolni, Fjellner úr. Elég világos, és nem kényszerít senkit arra, hogy aláírjon bármit is. Ez egy ajánlat a részünkről, hogy lehetővé tesszük az EPÁR-val kapcsolatos tárgyalásokat. Ha ezt nem akarják, akkor is egyenlőként kezeljük őket más szegény országokkal, és ugyanolyan alapon járunk el velük, mint a nem AKC országokkal. De csak azért, mert valaki egy kereskedelmi megállapodás része volt, ez nem marad örökké így. Ez nem fair azokkal szemben sem, akik aláírják a gazdasági együttműködési megállapodást, és azok sem, azokkal sem, akik nem írják alá. Köszönöm szépen. Bernd Lange úr következik a szociáldemokraták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák. Azt hiszem, az EPÁKról folyó tárgyalások kapcsán mindig szem előtt kell tartanunk azt, hogy eltérő előfeltételekkel lépnek be a tárgyalásokba a felek. Ugye az Európai Unió, a bizottság sok tisztviselővel, erősített csapatával. Azután ott vannak a másik oldalon ezek a fiatal államok nagyon kevés kapacitással és tisztességes lenne és méltányos lenne ezeknek az országoknak több időt és lehetőséget adni a tárgyalásokhoz. Azt hiszem, nem szabad olyan begyomást ébresztenünk, mintha azzal, hogy nagyon gyorsan megszüntetjük a piacrajtási lehetőséget, hogy ezzel nyomás akar, alá akarjuk helyezni ezeket az országokat. Az igaz persze, hogy senkit nem kényszerítünk bárminek az előírá, aláírására, hanem eh, csak partneri módon tárgyalunk olyan megoldásokról ezekkel az országokkal, amelyek mindkét fél számára elfogadhatók. És ehhez eh, éppen most több időre van szükség. Ezért a szociáldemokrata frakció egyhangulag támogatja David Martin javaslatát, azaz, hogy eh, két évvel több időt adjunk, de egyértelműen ez legyen azután a végleges határidő. És ez alatt az idő alatt meg lehet keresni a közeledés útját. Kérem, hogy vállalják fel ezt a kompromisszumot, hiszen a bizottságban, a szakbizottságban ez nagy többséget kapott, és végül is egy világos jelzést adunk, hogy befejezzük, lezárjuk a kedvezményezést, de több időt adunk. Elnök, köszönöm a liberálisok és demokraták nevében Nicolò Rinaldi úr. Köszönöm szépen. Biztos úr, elnök úr, támogatjuk ezt a javaslatot, amelyet konszenzussal sikerült elfogadni a szakbizottságban. Van egy határidő, és abszurd, hogyha azt gondoljuk, hogy a bizottság javaslatát elutasítsuk. Tiszteletben kell tartanunk, de néhány extra évet érdemes azért mégiscsak ezeknek az országoknak az érdekében adni. A biztos úr beszélt arról, hogy milyen korlátozott mértékű kereskedelemről van szó. Vannak olyan országok, amelyeknek a fővárosában mégis nagyon jelentős viták folynak erről a kérdésről. Azt kell most végig gondolni, hogy számunkra mi a tét, és hogy ez a kicsi, ez mennyire jelentős lehet bizonyos ákácsi országok számára. Vannak olyan országok az ákácsi országok között, amelyek szerint a rövid határidő oda vezet, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások teljes mértékben kútba esnek. Szükségünk van ezekre, nekik is szükségük van rá, és lehetőleg gyorsabban meg kell ezeket kötni, de úgy, hogy ne csak a szívek, hanem az ész is támogassa. Lehet, hogy szükség lesz arra, hogy megsokszorozzuk a tárgyalási erőfeszítéseinket, minden szereplőt elérjünk, ne csak a kormányokat, hiszen érezzük, hogy a társadalom részéről van bizonyos vonakodás. A nemzeti parlamentek ezekben az országokban gyakran nem ratifikálják a megállapodásokat. Gyakran jogosak egyébként a panaszaik, például nem kapnak elég információt. A legutóbbi EU-AKC közös parlamenti gyűlésen szemináriumok szervezését terveztük, melyben, melynek révén a civil társadalom felé kommunikáljuk, hogy miről is van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen a zöldek nevében. Keller asszony kapszót. Köszönöm szépen. Azzal a javaslattal, hogy a fejlődő országokat a, ebből a piaci hozzáférésből kizárjuk, voltak éppen a szabadkereskedelmi megállapodásokat akarja bizottság kiszorítani, pedig ezek kizárólag a EU érdekeit érvényesítik, és nem a partnerországok érdekeit. Tehát az EU azon célját, hogy a szegénységet csökkentsük, tökéletesen kontrakarírozza ez. Namíbia, Kamerun vagy Elefántcsontpartot súlyosan érintik ezek a szabályok, a regionális integrációs projektek nem volnének sikeresek, és a dél-déli együttműködés is véget érne. Nem lehet a világban a szabad kereskedelem mellett síkra szállni, és csak arra gondolni, hogy hogy a mi termékeinket vegyék meg. Ha a bizottság úgy gondolja, hogy a kereskedelem előre viheti a fejlődést, a fejlesztést, akkor mindenképpen engedni kell ezt a kereskedelmet, és nem szabad, hogy megállapodás ellen fellépjen. Köszönöm szépen, és most pedig Helmut Scholz a GUE NGL nevében. De ezt biztos úr, biztos úr, Ma az ön javaslatát vitatjuk meg, amely véleményem szerint nagy kárt okoz az EU tekintélyének a, azok a partnerek, akik leül, azokat a partnereket fenyegeti, vagy pisztolyt nyom a, tor- a torkuknak, akik azért ülnek le az asztalhoz, hogy tárgyaljanak velünk. Hát ezzel teljesen hiteltelenítjük az EU-t. Az összes érintett ország nagykövete velem beszélgetve elmondta, hogy itt mi forog kockán az ő országaik számára. az afrikai eh, partnerországokban eh, elismerték eh, ennek a javaslatnak a veszélyeit, és Gabriela Zimmerrel együtt határozottan visszautasították ezt a javaslatot, amit én is támogatok, és felhívok minden képviselőt, a Kereskedelmi Bizottság tagjait is, hogy ezt a kereskedelempolitikai nézetet vallják magukénak, és hosszú évek megfontolt eh, politikáját most ne veszélyeztessék a kereskedelmi biztos egyoldalú látásmódján eh, alapuló javaslata. Eh, biztos úr, ezzel a javaslat ezáltal robbanást idézne elő Kenyában is és más országban is, az kockáztatná, hogy Európa elbúcsúzhatna ezektől az országoktól, mint fontos partnerektől. Persze vannak, akik örülnének ennek. Nem igazságos, amit az afrikaiak szemére hány. Miért tart ki a bizottság például amellett, hogy megszüntesse az export adókat? Namibia csak a nyersanyag exportra vett ki ilyen adót, és Namibiában, Namibián belül nem vetik ki ezt az adót teljesen legitim iparpolitikai intézkedés ez, ami teljesen összhangban van az EU fejlesztési politikájával is. Biztos úr, nagyon rövid távú érdekeket követ, és Európa kereskedelmi kapcsolatait veszélyezteti, ezért felszólítom arra, hogy vonja vissza ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, most rátérünk az egyéb hozzászólókra, akik közül az első Vital Moreira. Obrigado, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a kezdeményezés, a bizottság ezen kezdeményezése két fontos kérdést vet fel. Az egyik, az Unió visszavonja az egyoldalú kereskedelmi preferenciáit az Alkácsi országoktól. Vannak olyan államok, amelyek nem kötöttek meg eh, gazdasági partneri megállapodást az Európai Unióval a kotonúi szerződés szellemében. És így felmerül a második kérdés, milyen határidőn határidőt kellene figyelembe venni, vagy pedig határidő nélkül kellett tovább tárgyalni. Azonban az alapkérdés egy pozitív kérdés. Az egyik kérdés ugye az, hogy biztosítunk -e egy átmeneti időszakot, másodszorban, hogy olyan általános preferenciák követünk, amelyek bizonyos feltételek mellett illegálisnak tűnhetnek. És felmerül az a kérdés is, hogy a legkevésbé fejlett országokkal szemben, akik nem ákácsi országok, nem járunk el tisztességtelenül. Hiszen az ákácsi országok már aláírták a gazdasági partnerségi megállapodásokat az Unióval. Ami pedig a határidőket illeti, a bizottság érvelésével nem győzött meg. Legalább két évvel meg szeretném hosszabbítani a határidőt. Az INTA szakbizottság 2016. január 1-ére tesz javaslatot. Ez egy kiegyensúlyozott javaslat, ugyanakkor hozzám tehetjük azt is, hogy ezt a határidőt nem lehet a jövőben meghosszabbítani, és ezzel az igazságtalan jelen helyzetet ki lehet igazítani. Köszönöm, egy percben Murphy kollega kapszót. Létezik egy <clears throat> szólásmondás erre a javaslatra, amely elveszi az Ákácsi országoktól a kedvezményeket, ez pedig a zsarolás. A DFQF piaci hozzáférés voltaképpen katasztrofális volna az érintett országok számára. Namíbia számára a marha hús exportra kivetett vám 16 millió eurót tenne ki. Egyetértek a jelentéstevővel, hogy a bizottság voltak éppen nyomást akar gyakorolni ezekre az országokra azért, hogy a gazdasági partneri megállapodásokat írják alá. Az IPA ellen ugyanakkor a civil társadalom és a a szakszervezetek is felszólalnak. Most a bizottság tehát egész egyszerűen megfenyegeti ezeket az országokat úgy, hogy nehéz helyzetbe hozza például a gazdálkodókat. Ugyanakkor nem osztom a jelentéstevő véleményét, hogy csak időt kell nekik adni, nem a bizottság véleményét el kell utasítani egy az egyben. Köszönöm szépen, most pedig Badia Kucsat asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Ön azt kérdezi, hogy miért adjunk több időt az országoknak, hogy bizonyos feltételeket teljesíteni tudjanak, és hozzájussanak a partnerségi megállapodások előnyeihez. Politikai és gazdasági helyzetük annyira nehéz, hogy nem tudják teljesíteni ezeket a feltételeket. Az a kérdés, hogy akarjuk-e, hogy haladjanak ezek az országok, vagy pedig egy kockázatos és még a mostaninál is kockázatosabb helyzetben akarjuk hagyni őket. Ez a 2016-os dátum, amit mi javaslunk, szerintünk lehetővé teszi számukra, hogy teljesítsék a feltételeket, az vállalásaikat. Ez jobb jogbiztonságot nyújtana az európai cégeknek, és azoknak az országoknak is, amelyeknek a fejlődéséhez szeretnénk hozzájárulni. Két év az az időben igazából nem olyan hosszú, amikor mondjuk a VTO tárgyalások hosszadalmas mi voltára gondolunk, tehát szerintem egyszerűen hosszabbítsuk meg a határidőt két évvel. Kasmen úr, köszönöm elnök úr, ez a javaslat az Ákácsi országok kormányaira nyomást gyakorol, hogy írják alá és ratifikálják az EPA-kat függetlenül attól, hogy a mögöttes problémákat meg tudták-e oldani, vagy nem. Az ep k a legalapvetőbb kihívásokat kellene, hogy megoldják az LKC országokban, például a regionális integrációt, és Európa nagyon jól tudja, hogy az integrációra időt kell szánni. A dél-afrikai delegáció vezetőjeként nagyon szeretném, hogy kielégítő megállapodásokat találjunk az összes ország számára. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy holdpontra jutottunk, és egyik fél sem találja a megoldást. És ezért szeret, e-, elgondolom, hogy ez a határidő, ez persze ösztönző erő is lehet, de más oldalról egy giotinként is lefejezheti a lehetőségeket. David Martin 2016-os határidejét tudom támogatni, mert ez minden fél számára igazságos kompromisszum. Különösen az idei év lesz az EU és a kelet-afrikai, valamint csendes-óceáni partnereink számára egy lakmusztesz lesz, mert felül vizsgáljuk az együttműködési eszközt, és más kapcsolatainkat is. Uh, Köszönöm, most megnyitjuk a spontán hozzászólásokat. Zseó Ferreira úr kért először szót egy percben. Elnök úr, biztos úr, ez a bizottsági javaslat elég jó példája annak, hogy hogyan akarunk nyomást gyakorolni, és akár hogyan akarjuk sarolni az AKC országokat. A bizottság olyan stratégiát követ, hogy megpróbálja megbontani az AKC országok egységét, és aztán egyenként helyező őket nyomás alá. Ez igazából nem tekintető szabad kereskedelmi megállapodásnak, amiről beszélünk, a gazdasági partnerségi megállapodás, nagyon sok következménye jár nagyon fontos az is, hogy ezekkel az országokkal erősödjön a barátság, hogy szabadon, szuverén módon dönthessenek ezek az országok. Ezt tiszteletben kell tartanunk. El kell utasítanunk egyfajta neokolonizációs törekvéseket. Köszönöm szépen. Patrice Tirian a második a hozzászólók listáján. Parancsoljon. Szia. Köszönöm, elnök úr. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire hosszú, hosszadalmasak és nehezek az epa kről szóló tárgyalások, és kettős érzékenységeket kell figyelembe venni. Csak a 36 AKC országból 18 ratifikálta az EPA-t, a többi vonakodik, és nem sieti el azt, hogy ratifikálja. Szeretnék, hogyha persze mindannyian szeretnénk, hogy a 2014-ig megoldhatók lennének ezek a problémák. De tudjuk, hogy ez rövid idő, és az is nagyon jelentős, hogy a megszületendő megállapodások és ratifikált megállapodások a WTO-nak is megfeleljenek. A legjobb kompromisszumot kell megtalálni, hogy a bizottságnak is és az Ákácsi országoknak is megadjuk a szükséges időt, hogy befejezzék a munkát az EPA-kkal kapcsolatban. A 2016-os január 1 dátum nem kapott egyelőre öm, támogatást, a kollégáim a szakbizottságban elutasították ezt a dátumot. Köszönöm. Nagyon érdekesé válik a vita, mondja az elnök. Én is kérnék szót, ha tudnék, de nem tudok, ezért de Hucht biztos úr kérem fel, hogy zárja le a vitát a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr átadhatnék önnek egy percet a nekem járó hozzászólási időből, feltéve, hogy utána aztán nem szakít félbe. Jól értem az elhangzó megjegyzéseket de kérem önöket arra, hogy tartsák tiszteletben a tényeket. Itt igazából miről is van szó? Arról, hogy több ország nem írta alá, vagy nem ratifikálta azokat a megállapodásokat, amelyeket 2007-ben megkötöttek. Ez a valóság. Itt hát a múltról beszélünk. Az az elgondolás, hogy kényszeríteni akarjuk ezeket az országokat arra, hogy írják alá és ratifikálják a végleges gazdasági partnerségi megállapodásokat, ez nem korrekt, nem helyes feltételezés. Nyolc ország ilyen vagy olyan módon érintett lehet, felolvasom melyek ezek az országok, Kamerun, Fiji, Ghana, Park, Kenya, Szádi föld, ezek eh, tulajdonképpen alacsony közepes jövedelmi országok. Azután itt van Botswana és Namíbia, amelyek felső sávba tartozó közepes jövedelmi országok. Tehát eh, ez a javaslat eh, semmilyen elképzelhető módon nem érint fejlődő országokat, amelyekre két kritérium vonatkozik. Egyrészt ott vannak az LDC-k, amelyekre vonatkozik a bármi csak fegyvert e kedvezményrendszer, a másik csoport pedig a GSP vagy GSP plusz kedvezményezetje. Tehát nem ezekről az országokról beszélünk, hanem olyan országokról, amelyek kapcsolatban, hogyha nem vetünk véget a jelenlegi piacra jutási rendszernek, amelyet mindig is ideiglenesnek tekintettünk, csak, egy, tehát csak itt egy sokkal nagyobb kategóriából, csak kisebb számú országról van szó, és ezek az országok vámmentesen, kontingensmentesen tudnak mindent exportálni az EU-ba a fegyvereken kívül. Itt most egyenlőtlenség áll fenn az általam említett 8, és nem is tudom, hogy a világon hány, 50-60 még ugyanilyen hasonló helyzetben lévő ország között. Azután kényszerítünk bárkit bármire? Nem hogyha valaki nem akarja ratifikálni azt a megalapodást, amelyet saját maga kötött meg 2007-ben, akkor ezt megteheti. És még ebben az esetben is nyitva az ajtó a tárgyalások előtt. De nem látom be, hogy miért, men, miért lennénk mi miért járnánk el méltánytalanul, vagy zsarolnánk eh, eh, egy országot, amikor csak arra kérjük, hogy azt a megállapodást, amit 2007-ben, azaz 5 évvel ezelőtt eh, megkötött, ugye négy évig tárgyaltunk ezekről, ezután 12 éve kezdtük el ezt az egész folyamatot, tehát most megkérjük őket arra, hogy legyenek szívesek ratifikálni azt, aminek a ratifikálása ígéretet tettek 5 évvel ezelőtt, volt. Ugye most vagy 5 vagy 7 évük volt erre, és most még plusz másfél évet adunk nem a tárgyalásra, hanem arra, hogy ratifikálják ezt a megállapodást. Ez méltánytalan, tisztességtelen, ez tekintető zsarolásnak afrikai országokkal kapcsolatban ezzel maceráljuk az afrikai országokat. Nem hiszem, hogy ez így lenne. Bent Lange, ön azt mondta, hogy egy erős bizottság és gyenge államok állnak itt szemben egymással. Én ezt mondta. Mindenkelőtt előtt köszönöm, hogy minket az erős jelzével illetett, de ezek az államok, hát néhány valóban gyenge, de én nem a leggyengébbeket említettem, az LDC országok, a least developed countries a leggyengébbek, a legkevésbé fejlettek, de itt mi most inkább közepes jövedelmű országokról beszélünk. Tehát a kérdés nem az, hogy gyengék vagy erősek -e ezek az államok, a kérdés az, hogy most kérhetjük őket arra, hogy ratifikálják azt a megállapodást, amiről évekig tárgyaltak, és aminek a, amit már elfogadtak. Csak azt kérjük, hogy teljesítsék a kötelezett, kötelezettségvállalásukat, amit pár évvel ezelőtt tettek. Kellen úrnak mondom a következőt ellent mondana a közleményünknek eh, és az én megállapodásomnak is, eh, hogy a kereskedelemmel eh, előmozdítjuk a fejlődésüket. Látjuk itt a rendszer úgy működik, hogy hiába van kedvezményrendszer, a kereskedelem volumene drasztikusan csökken. Miért van ez így? A kereskedelem több, mint az, hogy csak exportálunk valamit egy piacra. Ez, ez egy kötődést jelent ahhoz a piachoz a kereskedelmi mozgások két irányúak. A kereskedelem kapcsán, akár az Aid for Trade-ről beszélünk, mindenképpen egy olyan élénk piacot tételezünk fel, ahonnan tudnak exportálni. És valóban ez a múltban meg is tudták tenni. És személyesen szomorú vagyok amiatt, hogy csökken a Amerikával, Afrikával a kereskedelem volumen, ennek inkább nőni kéne de a, azokkal az EP-ekkel kapcsolatban, amelyekről még tárgyalunk, különböző régiókkal, mi nagyon rugalmasak vagyunk, és nem probléma számomra az asszimetria. Remélem, hogy ők majd sokkal többet tudnak exportálni az EU-ban, mint amennyit mi. Beszélünk kereskedelem könnyítésről, Aid for Trade-ről, Pigbals biztos kollégám is egyetért ezzel, de a kötelezettségvállalásaikat teljesíteni kell ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, és létre tudjunk hozni jogi rendszereket, jogokat a tárgyalásos keretekre alapozva. És éppen ezért tartok ki a javaslatunk mellett. És valóban remélem, hogy holnap, amikor önök szavaznak, ezt is figyelembe fogják venni. Itt nem a fejlődő országok ellen vagyunk, vagy az afrikai országok ellen. Itt egyszerűen azt akarjuk, hogy érett, fejlett kereskedelmi kapcsolataink legyenek olyan országokkal, amelyek kell, hogy fejlődjenek, és amelyek még nem szakadtak le a szubszaharai Afrikában, és ez, ez nem véletlen. Szerintem erkölcsi kötelességünk, hogy így járjunk el. Köszönöm, biztos úr. Most pedig Martin jelentéstevő kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, el kell magyarázni a tisztelt háznak, hogy miért nem ratifikálták az EPA-kat, ezeket az országokat. Kesmen úr és Schulz úr is utaltak már erre, ugyanis az EPA-k egyik célja az regionális integráció volt. És egyes országokat, ha nem is lehetetlen, de legalábbis nehéz helyzetbe sodortunk. Vegyük Kenyát hogyha Kenya a saját gazdasági érdekeit nézné, ratifikálna az EPA-t, de hogyha egy oldalon ratifikálna, akkor a kelet-afrikaiakkal törné meg a kapcsolatát. Tehát vagy megszakítja a kapcsolatait a kelet-afrikaiakkal, vagy pedig nagy, magas gazdasági árat kell fizetni ezért. Az ipar szörnyű vámokat kellene fizetni, hogyha nem írják alá az EPA-t és elfogadjuk ezt a rendeletet. Ám ez a bizottság és ez a parlament valószínűleg a kolumbiai kereskedelmi megállapodást el fog, alá fogja írni, és eh, Kolumbiának, aki a legnagyobb riválisunk a friss virágok piacán, eh, ilyen kereskedelmi kedvezményeket nyújtunk. Tehát két nyelven beszélünk, János arcok vagyunk, éppen ezért azt kérem, hogy adjunk két évet ezeknek az országoknak, hogy teljesítsék a céljaikat, és aláírhassák az epákat, de benne maradjanak a kelet-afrikai együttműködés rendszerében. Vagy Botswana és Namíbiára ugyanez vonatkozik a dél-afrikai kapcsolatok tekintetében. Biztos úr. Ön úgy gondolja, hogy lendületet adunk a 2014-es határidővel a tárgyalásoknak? Én azt gondolom, hogy pont, hogy nem hiszen ezzel megnehezítjük az AKC országokkal a kapcsolatunkat, és úgy gondolom, hogy ez egy betarthatatlan határidő. Ezért a tisztelt ház azt kéri öntől, ne siessünk, határozunk meg egy határidőt, és ez nem egy változtatható, csúsztatható határidő, a 2016 egy betartható határidő, és ez az afrikai országoknak lehetőséget kínál arra, hogy igazodjanak, másrészt pedig mégis eh, kevésbé vagyunk türelmetlenek, mint az ön javaslata szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát. Holnap 12 órakor szavazunk. Köszönöm szépen, és tovább is lépünk. Ez pedig Christian Karins jelentése a kormányközi megállapodások a tagállamok és harmadik országok között az energiapiac területe.